Då så öppnar jag det här sammanträdet. Megnyitom az ülést, és mindenkit szeretettel köszöntök. Az első napi rendű pontunk a koordinátori ülés volt, e, a második a napi rend elfogadása, e, nincsen módosítási javaslat, tizen vagyunk, jönnek, jönnek oda kész, tizen vagyunk, és, és nem egy harmada, hanem egy negyedek kell, hogy jelen legyen. Kilenc fővel szavazói, szavazati képesek vagyunk. Ezen megkezdem az ülést. Elfogadottnak tekintem a napirendet. Hármas napirendi pont, elnöki közlemények, nincsen semmi mondani való. Negyedik napirendi pont a koordinátorok határozatairól szól. amelyet mellékeltünk, a jegyzőkönyvet október 3-ait mellékeltük, és mivel semmi kifogás nem, semmi kifogás nem megettek, ezért archiváljuk a dokumentumot. A ötös át is ugorjuk. President, can I... Uh, just a moment, sorry. Egy pillanat. az Európai Uniós menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen. Mielőtt megkezdjük a szavazatot, szavazást átadom a szót az előadónak, Riveti asszonynak parancsoljon. Csak a kollégákat szeretném figyelmeztetni, hogy 2012-ben a parlament közös állásfoglalást fogadott el a homofóbia elleni harcról, amely minden politikai frakció együttes munkája volt. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy évvel ezelőtt minden politikai frakció úgy döntött, hogy, hat, hogy támogatja ezt az állásfoglalást, amit itt van előttem, és önök is tudnak róla. A jelentés tehát a közös, a politikai frakciók közös döntésének a következménye. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm Kriveti asszonynak. Most pedig a szavazás következik, amelyet angolul fogok vezetni. Hármas módosítás, ki van mellette? Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es és 12-es azonos részenként szavazunk első részt, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 részenként szavazunk első részről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor négyes kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 27-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es módosító részenként szavazunk, négy részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk az anyagot. Köszönjük szépen, és gratulálunk az előadónak. 11 pontosabban 12 szavazat igen, kettő ellen szavazattal, bocsánat, három ellen szavazattal elfogadtuk az anyagot. Oké, okay, dolgovi... Folytatjuk a programunkat. Då videre, oké, vidare och Jó napot! Hatos napi rendi pont következik a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban 2012. Át is adom a szót az előadónak. Zuver asszonynak parancsoljon. Brigáda. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó estét kívánok. Először is azt szeretném elmondani, hogy a terjedelmi korlátok miatt bizonyos kényszerek érvényesültek a szövegírásakor. Por esse motivo não constam. Úgyhogy számos kérdést ki kellett, hogy hagyjak, illetve csak nagyon röviden tudtam megfogalmazni. De biztos vagyok abban, hogy majd a módosítók ezeket a réseket, hiányokat kitöltik majd. 2012-ben beszéltünk először a nemi hovatartozás és minőség kapcsolatáról. Ebben az évben több országban súlyos intézkedéseket hoztak a megszorítások ürügyén keretén belül, amelyek diszkriminatívak voltak, és legalább három uniós országban, ugye az IMF is kénytelen volt beavatkozni, illetve a trojka. És ezért most úgy tűnt föl számunkra, hogy a szociális következményeivel a gazdasági válságnak nekünk is foglalkozni kell, hiszen ez a családokra is ezen belül is a nőkre különösen negatívan hat. Ha nő a szegénység, a kirekesztés, <clears throat> illetve a szegénység kockázata, akkor általában a nők azok, akiket ez először elér, és legjobban sújt. És a, a munkahelyek kiszolgáltatottsága is a nőket érinti inkább, mert az úgynevezett rugalmasság a munkaerőpiacon az ugye tudjuk, hogy azt jelenti, hogy a munkahelyek biztonsága, minősége folyamatosan romlik, nyomást gyakorolnak a munkavállalókra, romlanak a munkaviszonyok, rosszabbodnak a részmunkaidős lehetőségek, illetve az állandó állás helyek helyett alkalmi állások szaporodnak el és akkor is kényszerítik esetleg a nőt, hogy részmunkaidőre menjen, amikor ő maga ezt nem kívánná. Ez az új rugalmasság a munkaidővel kapcsolatosan is érvényesül. Valóban egyre rugalmasabbak a munkaidőre vonatkozó szabályozások. Ez a munkavállalók és ezen belül is főleg a nők életét nehezíti meg legjobban, hiszen egyre nehezebbé válik a munka és a család összeegyeztethetősége. Megint egy nemi vonatkozású téma. Idén áprilisban, pontosabban 2012 áprilisában az Európai Unió és az ENSZ közös nyilatkozatot írt alá, amelyben a két nagy nemzetközi szervezet elkötelezte magát amellett, hogy megfelelő pénzügyi eszközöket biztosít a nemek közötti egyenlőség megteremtésére irányuló küzdelemre. Ezt 2012-ben írták tehát alá, de mindmáig nem alkalmazzák. Aztán még nem is beszéltünk a, a bérek közötti ö, különbségről, a kollektív szerződéses tárgyalásokban a nők ö, lehetőségeiről, a bér olló felszámolásáról, <clears throat> és a közegészségügyben történt megszorítások nőkre gyakorolt hatásáról. Márpedig van ilyen jelenség, különösen ugye a szüléssel, anyasággal, nemiséggel kapcsolatos ellátó rendszerek tovább gyengültek. És a társadalmi egyenlőtlenségek tovább nőnek. És mivel a nőknek sokkal bonyolultabb megszervezni a saját életüket, akkor, hogyha nem jók a, az állami szolgáltatások, a gyermek ellátó szolgáltatások, vagy nem hozzáférhetőek, akkor ezáltal megint csak a nők helyzete romlik. És aztán pláne nincs ideje a nőnek arra, hogy egyesületek munkájában, vagy pláne politikai szervezetekben aktívan részt vegyem, hogyha ennyi teher nehezedik rá. Egyébként statisztika mondja ki, hogy a szexuális kizsákmányolás, a prostitúció nőtt az utóbbi években az Európai Unióban, összefüggésben a nők kiszolgáltatottságának növekedésével. és sokszor ezek a kiszolgáltatott nők gazdaságilag kiszolgáltatottak, és nem tudnak elszakadni az őket kitartó bűnözőktől. Adatok utalnak arra is, hogy az ellátórendszerek, amelyek az erőszak áldozatait hivatottak befogadni kezelni. Ezek költségvetése is csökkent, nyomás alatt vannak, költségvetési megszorítási nyomás alatt. Egyre kevesebb az anya menhely, az anya otthon, a bántalmazott nőket befogadó szervezet vagy létesítmény. Tehát e jelentés kapcsán nagyon sok mindenről lehet és kell is beszélni. és azon vagyunk most, hogy az árnyék előadók januárban leüljenek egymással, és akkor majd kialakul a módosítók határideje is. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Az első felszólaló Cornelissen asszony parancsoljon. Wasn't expecting that. Nem most számítottam rá. Köszönöm szépen. Köszönöm Cukrászonynak a szövegtervezetet, ahogy mindig is, most is azt gondolom, hogy nagyon átfogó témáról van szó. Nagyon nehéz mindent beleírni a jelentésbe. Legalábbis a tervezetbe, úgyhogy sok módosításra lesz szükség. Azt remélem, hogy erősíteni kell a jogszabályi intézkedések iránti igényt egyfelől a mandátum során azt kértük, hogy a fizetési különbségekről jöjjön létre jogszabály, a nők elleni erőszakról, illetve az apasági szabadságról, a anyasági a tengeri hajókon szolgáló nők helyzetének jogszabálya egyelőre elakadt. Tehát mindenképpen erősíteni, kiemelni kell ezt az aspektust, hiszen nagyok, nagy hiányokat látunk még. Meglepetéssel láttam azt, hogy nem említettek eleget a egyenlő képviseletet a politikai döntéshozatalatban. Szeretném, hogyha erőteljesebben követelnék azt, hogy a politikai pártok jól kiegyensúlyozott választási listákat hozzanak létre nemi szempontból. Továbbá azt is, hogy nagyon erős, erősen kéne igényelni ugyanezt a nemi egyensúlyt az Európai Bizottságon belül. E, ilyen tartalmú módosítókat be fogok nyújtani. Van még egy terület, amivel foglalkozni kell, ez pedig a nemi és a gazdasági kormányzást. Most e, kezdtünk ezzel a e, szociális dimenzióval foglalkozni, a szociális eredményjelzővel. Végre valamiféle figyelmet kap a gazdasági irányítás is. Most jött el az ideje, hogy e, azt elérjük, hogy a nemi kérdéseket is napirendre tűzzék. Amikor a munkanélküliséggel, szegénységgel, egyenlőtlenséggel foglalkozunk, akkor minden, mindegyiknek része a nemi kérdés, a nemi, nemi képviselet kérdése, tehát nagyon várom az er-, erre vonatkozó vitát. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Következő felszólaló Bilbao Baradika asszony, parancsoljon. Sí, buenas tardes. Eh, muchas gracias, presidente. Jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a jelentés készítőnek, és megpróbálom az elhangzottakat nem megismételni. Hogyha megnézzük a címet, illetve elolvassuk a jelentést, akkor úgy gondolom, hogy a jelentés alapján nem kellene egy ilyen általános címet adni ennek a jelentésnek, legalábbis a tartalom alapján. Úgy gondoljuk, hogy ebben a jelentésben túlságosan és a gazdasági aspektusra koncentráltak, illetve a gazdasági intézkedések hatására koncentráltak bizonyos tagállami országokban, illetve arra koncentráltak, amit történt a nők helyzetével nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Unióban, ez a cím. Nos, ennek kapcsán én teljesen más dologra gondolok, mégpedig arra, hogy Európában egy globális kezdeményezésre van szükség, egy olyan struktúrára, amely, amelyet minden tagállamon számon lehet kérni. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy rövidnek kell lennie a szövegnek, de mindenképpen szükség van egy szerkezetre, egy egész Európai Uniót, Unióra érvényes ehm, esélyegyenlőségi törvény tekintetében. Úgy gondolom, hogy nincs egyenlőség férfiak és nők között. A kérdés az az, hogy hogyan lehet az esélyegyenlőséget biztosítani a nemek között. Az oktatásban, képzésben, ezekről a kérdésekről nem is beszéltünk még. Szerintem európai szinten erről is beszélhetnénk, vagy legalábbis követelhetnénk azt, hogy a tagállamok erről gondoskodjanak. Baszkföldön voltak olyan kollégák, akik mindig külön beszéltek a nőkről és a férfiakról. Volt egy tévéprogram, amelyben babák voltak, vagy ilyen különböző fajta bábok, és ott is csak nők vagy férfiak voltak, nem igazán beszéltek az esélyegyenlőségről. Tehát a képzés kérdése mindenképpen egyfajta koordinációra van szükség. Szabályozni kell a munkaidőt. Ez is nagyon fontos európai keretek között. Ugyanolyan munkaidőre van szükség nők és férfiak esetében, vagy a politikai életben való részvétel. Az európai tagállamokban megfelelő tervezteket kell létrehozni. A női kóták pozitív eredményekkel jártak. De úgy vélem, hogy a pozitívra kellene koncentrálnunk, nem csak a negatív dolgokra, hiszen a nők innovációt jelenthetnek, a versenyképességet növelhetik, és az a benyomásom, hogy ez inkább a következtetésekre gondol ez a, vagy a következményekkel foglalkozik ez a jelentés, és nem is igazán tesz javaslatokat olyan dolgokra, amiket szívesen látnánk az Európai Unióban, illetve hogy mit tehetnének az európai tagállamok a nők és a férfiak esélyegyenlőségnek biztosítása érdekében. Beszélnek a egyenlőtlenségekről, a nők elleni erőszakról is beszél ez jelentés. Vannak olyan országok Európában, ahol nincsen semmilyen fajta védelem a nők számára az erőszakkal szemben. Európai szinten kellene olyan szabályokat létrehozni, amelyek ezt biztosítják. sztereotípiákról is ö, szó van gyakran. Lenne néhány javaslatunk annak érdekében, hogy itt ezt európai szintre ki lehessen terjeszteni, egy európai megközelítést találjunk minden tagállam számára. Köszönöm szépen, Estrella asszony, alelnökünk következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok az előadónak. Noha, egyetértek azzal, hogy a javaslat nem annyira egyens, nem annyira kiegyensúlyozott, mint lehetne. Az, az előszó rész, amely a nők és férfiak egyenlőségéről szól általában, ismert számunkra, de nem mondja ki eléggé, hogy visszalépés történt. 2009 szel vagy 2007-tel összevetve az ember azt gondolná, hogy nagyobb volt több visszalépés történt, több területen történt visszalépés, mint ahány területen előrelépés, sőt, sőt jogalkotási értelemben is igaz ez. És nem történt meg bizonyos jogalkotás, amire számítottunk, elakadt a tanácsnál. Például ugye az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv tervezet ezen a területen valahogy visszaesett nem csak a dolog lendülete, hanem formálisan is kevesebbet tűzünk ki, és közben a társadalomban pedig a nemi sztereotípiák pedig erősödnek, nem csak a reklámokban, amelyeket, amit mindig is tudtunk, hanem már az oktatásban is a napi emberek napi életében, a médiában. És ezeket az egyensúlytalanságokat nyilván a gazdasági háttér erősíti, több az erőszak is felmérések alapján nőtt a családon belüli erőszakos esetek száma, nem csak nőkkel szemben, hanem a gyerekekkel szemben is. Nőtt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében is az egyenlőtlenség különböző társadalmi csoportok között, megint csak a nők súlyosan érintettek <clears throat> és nemrég olvastam egy tanulmányt, megint csak ugyan aggasztó tényekkel, hogy a születések száma is visszaesőben van Európa szerte. Azt mondja ki a tanulmány, hogy ugyan a nők szeretnének több gyereket, de nem engedhetik meg maguknak, hogy több gyerekük legyen. És ez is egy visszalépés. Az európai családok, ha akarnak több gyereket, akkor tegyük már lehetővé nekik, hogy vállaljanak, hiszen megvan az akarat. És más területeken is mutatók azt sejtetik, hogy nem, hogy előrelépés nem történt, hanem inkább visszalépés történt. Itt az Európai Parlamentben nem kell messzire menni, itt is egyre kevesebb figyelmet folytatunk a szociális figyelmet, szentelünk a szociális politikának és a nők ügyének. Az európai politikai napirenden a gazdasági témák uralkodnak, egy kis környezetvédelem is belefér, de aztán már semmi más. A szociális kérdéseket úgy kell becsempészni a tárgyalóasztalra, és a nők a nemek közötti egyenlőség kérdését nyíltan soft politikai témának tekintik. Köszönöm szépen, szeretném tudni, hogy a bizottságtól van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni. Senki nem jött a bizottságtól? De parancsoljon! Köszönöm szépen, önni a szó. Donc merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole sur la question de l'égalité entre les hommes. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. 2012-ben a bizottság jelentést adott ki, egy éves jelentést a nők és férfiak közötti egyenlőség helyzetéről. Ebben megfogalmazódtak a prioritások, és az önök által is fontosként kiemelt témák nekünk is prioritásaink voltak és ott is már megfogalmaztuk, hogy a válság hogyan hat az egyenlőségre, negatívan. Nőtt a különbség a férfiak és nők esélyei között gazdasági társadalmi értelemben. Nem, hogy nem javult a nők helyzete, hanem gyorsan romlott, de a férfiaké is, csak a nőké még sokkal jobban, és így nőtt a szakadék, főleg a, a munkahelyek, a bérkülönbségek, a szegénység tekintetében. 12%-kal rosszabb a nők helyzete a foglalkoztatás területén, 16%-kal az egyéb hozzáférések területén, és a legfiatalabbakat súlyosabban érinti a nők közül is a válság, mint az idősebbeket. A fiatal nők helyzete a legrosszabb relatíve az előző évekhez képest. A munkaerőpiac bezárult, sőt a képzési piac is szűkül, és egyre kevesebbek azok, akik állami támogatást kapnak a képzéshez, illetve a szakmai gyakorlathoz ez a különbség, tehát a munkaerőpiacon a legélesebb, de a gyermekek megérkezésével egy családban ez aztán súlyosbodik, és a nyugdíjakban is az amúgy is meglévő különbségek megint nőttek. 39% a férfiak és nők nyugdíj különbsége. És más mérőszámok és más területeken mért értékek is azt mutatják, hogy a munkahelyeken kívül a kisgyerekek felügyelete, az adózás tekintetében is nőnek a különbségek férfiak és nők között. Mi konkrét ajánlásokkal éltünk az egyes országoknak az európai szemeszter keretén belül, 2012-ben és már 2013-ban is és az európai szinten létező erőszak elleni iniciatívákat is felkaroljuk. Van nemzeti szinten is, és európai szinten is ilyen mozgalom. A sürgőségi ellátóhelyeket próbáljuk megőrizni, létrehozásukat támogatni, de sok helyen Európában még ezek nem hozzáférhetőek tehát itt talán lesz valami előrelépés, de erre meg még várni kell. Köszönjük szépen. Most pedig a zárszót megadom Zuber asszonynak parancsoljon. Oké. Um, ehm, no, in primer lugar eu quero, quero... Először is eh, szeretnék eh, arra emlékeztetni, amit a bizottság képviselője is elmondott. Ez a jelentés arra az értékelésre támaszkodik, amit a bizottság adott közre a nemek közötti esélyegyenlőség 2012-es alakulásával ö, kapcsolatos. Tehát a bizottsági szöveg szerkezetére támaszkodik az én jelentésem is. Van egy-két eltérés persze. Nagyon sok téma valóban összefügg ezen értékeléssel, amely ismételten egyfajta diagnózis. Ez nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk javaslatokat, vagy ne tennénk javaslatokat, minden javaslat természetesen belekerül ebbe a jelentésbe. Nos, néhány szót a jelentés kontextusára. Nem volt túlságosan sok helyünk, néhány dologra kellett korlátozódnunk, mert különben sokkal hosszabb lett volna a jelentés, ezért számos dolog nem került bele a jelentésbe. A bizottsági szöveg eh, prioritása a gazdaság eh, a gazdaságot vette alapul, és én is ezt tettem. És az utóbbi idők tükrében ez józannak is eh, tűnt. A jelentésben választott megközelítés természetesen áthatott azáltal is, amilyen környezetben én élek, az Európai Unióban az egyenlőtlenségek léteznek, nem mindenütt egyforma a helyzet, vannak különbségek az országok között, illetve az országokon belül is, és természetesen ez mindannyiunkat formál. Van egy olyan aspektus, amely mindenképpen nem vitatott, és ezt mondta Estrella a kollégám is. Néhány évvel ezelőtt másfajta követelések voltak a férfiak és nők esélyegyenlőségek kapcsán klisék. Ma viszont annyira visszaléptünk, hogy sok esetben az a helyzet a nők számára, hogy az alapvető követeléseik életük alapvető feltételei kérdőjeleződnek meg, és ez súlyos probléma. Pontosan ezért kell ezt hangsúlyozni. Kész vagyok arra, hogy a további kérdésekre is válaszoljak, és várom a módosítóikat. Köszönöm szépen. Módosítások benyújtásának határideje december 18 déli 12 óra. A módosítókat január 22-23-án vitatjuk meg, akkor szavazunk is róluk, plenárison pedig márciusban kerül szó erre a jelentésre. A hetedik napi rendi pont következik, szexuális kizsákmányolás és prostitúció, és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása. Meg is adnám a szőt, szót az előadónak, Mari Hannibalna parancsoljon. Mikrofont kérjük bekapcsolni. I'm very pleased to have the opportunity. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom önöknek ezt a jelentést és örömmel veszem azt a hírt is, hogy a francia nemzetgyűlés egy törvényt fogadott el, elfogadták a svéd modellt néhány nappal ezelőtt. Ez azt mutatja, hogy igenis van érdeklődés annak irányába, hogy tegyünk valamit a prostitúció ellen és az esélyegyenlőségért. Európa más része is, tehát szerintem pont jó időben érkezik ez a jelentés. Az alapfel, alap, ja, ennek a jelentésnek, alapkijelentés az az, hogy ha igazából lenne esélyegyenlőség, akkor nem lenne prostitúció sem. Az az alapfeltétel, hogy a férfiak vásárolnak szolgáltatásokat a nőktől. Utóbbi időben volt erre ellenpélda is, de még mindenképpen itt arra van szó, hogy esélyegyenlőtlenség valakul meg, sőt tovább is lehet menni, és lehetne beszélni arról is, hogy a prostitúció a nők szembeni erőszak egy része, hiszen a nők nagy része, aki prostituáltként dolgozik, nem is akar így dolgozni. Miközben ezt a jelentést írtam, volt számos találkozóm, kerekasztal beszélgetés volt az érintettekkel számos aspektusból, és egyértelművé vált számomra, hogy bár vannak olyan nők, akik prostitúcióval foglalkoznak, és saját választásukból tevékenykednek a szexiparban. Nagyon sok olyan nő van, akiket belekényszerítenek a prostitúcióba, a szegénység miatt kerülnek oda, és nem volt más választásuk, mint prostituáltként dolgozzanak. Nagyon nagy része a nőknek, aki prostituáltként dolgozik, droggal él, mert annyira nehéz elviselni ezt. Tehát rendkívül súlyos ez a kérdés, és ez bizonyára érint ez mindenkit, főként az európai nagyvárosokat. Ez kapcsolódik egyértelműen az emberkereskedelemhez, és ez mindig is aggasztott engem, mert a legtöbb nőt emberkereskedelemmel szállítják, főként Kelet-Európából Londonba. Én ezt láthattam első kézből. Európában az EU-n keresztül 76%-a azoknak, akiket embercsempészek, emberkereskedők szállítanak, őket a prostitúció szempontjából szállítják őket. Mindenképpen tehát ez az erőszak egy formája a prostitúció. Az érvnek, van egy másik oldala is az érvnek, két elmélet létezik a prostitúcióval kapcsolatban. Az egyik az az, én ezt támogatnám, ez pedig az, hogy mindenképpen a prostitúció megsérti a nők jogait, és amit tennünk kell az az, hogy megpróbáljuk csökkenteni a prostitúciót, ebből kell kiindulnunk. Ugyanakkor van egy másik eh, elmélet, melynek egy másfajta modell, amelynek értelmében a prostitúció támogatja a esélyegyenlőséget, mert így a nők ö, saját maguk döntenek a testükről, és hogyha valaki ebbe kezd bele, valaki prostituáltként dolgozik, akkor ez a saját döntése. Én ezzel nem értek egyet, Szerintem meg kellene nézni a számos tagállamban létező szabályokat, és saját országom, az Egyesült Királyság eléggé zavaros törvényjel rendelkezik ebben az esetben. Nem legális a prostitúció, ez illegálisnak tekinthető, tehát sem a bordéhás, sem pedig a, az utcán való prostitúció nem tekinthető legálisnak. Tehát a nők válnak itt áldozatokká. Nagyon hasonló a helyzet Írországban is, ha megpróbálják ezt megváltoztatni. Hallottunk Franciaországról, én rendkívül fontos döntésnek tartom ezt, hiszen ez megváltoztathatja a, a prostitúciót. Az Európai Unión belül vannak olyan országok, ahol legális a prostitúció, Hollandia és Németország, ezekről tudunk a legtöbbet, és nagyon érdekes, hogy mindkét ország legalizálta a prostitúciót, ugyanakkor körülbelül, tehát a 2000-es évek elején, és egyre több bizonyíték mutat arra, hogy főként Hollandiába mennek az emberkereskedők, és nem hiszem, hogy örülnek ennek, és hallottam az amsterdami polgármester véleményét is, aki azt mondta, hogy Amsterdam már Európa szexfővárosává vált. Tehát egyértelműen nem tetszik neki az, ami történik. Németországban 400 ezer prostituált van, ami 20-szor több, mint a szomszédos Franciaországban, még a francia törvény módosítás előtt is kevesebb prostituált volt. Tehát látszódik, hogy a prostitúció legalizálása igazából nem jár semmilyen előnyel, sokkal rosszabbá teszi az egész helyzetet. Én emlékszem a Münchenben mi volt, amikor ott volt a világbajnokság, nagyon nagy, nagyon sok petíciót nyújtottak be, mert nagyon az ellen, hogy nagyon megemelkedett a prostitúció aránya. Most nem akarok úgy feltüntetni magamat, hogyha magamat veregetném a hátba, mert nálunk, amikor nálunk volt a világbajnokság, akkor sokkal kisebb volt a prostitúció aránya, tehát amit szeretnénk, az az, hogy legyen egyfajta elképzelés, legyen egyfajta modell, amelyel az egész Európai Unióban bánhatunk a prostitúcióval. Nekem nagyon tetszik a svéd modell, és hogyha ez a törvényjavaslat átmegy a szenátuson és Franciaországban, akkor ez érvényes lesz ott is, mert így azokat büntetjük, akik vásárolják a szexet, ezek általában férfiak, és ezért ez a vásárlókat fogja úgymond elrettenteni. Úgy gondolom, hogy pontosan ez a helyes út. Láttunk olyan bizonyítékot Svédországból, hogy amióta ez a törvény létezik, nagymértékben csökkent azon nők száma, akik az utcán árulják magukat, és pontosan ez a cél, mert én nem akarom azt, hogy az EU-ban nőjön a prostituáltak száma. Szerintem a prostitúció pontosan ellentétes az esélyegyenlőséggel, és mindent meg kell tennünk itt ebben a szabizottságban, hogy csökkentsük ezt hosszú távon, és rövid távon is. Köszönöm. Én is köszönöm szépen a hozzászólást. Megnyitom a vitát. Az első Kornélisen azt mondja, aki szót kér, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem én vagyok az ányék előadó, hanem Lunacek asszony, aki nem tudott eljönni úgyhogy őt helyettesítem. Nem titok, hogy szerintem nem igazán jó elképzelés ez, a, jelent, ez a jelentés, különösen így választások környékén, hiszen meg fogja osztani a frakciókat. Ez a téma nem igazán politikai jellegű, inkább nemzeti jellegű, Tudom, hogy az én frakcióm meg fog, kettő fog szakadni, a franciák az egyik oldalon, a skandinávok szemben a hollandokkal, a portugálokkal, a spanyolokkal. Szerintem nem igazán segít ez minket itt választások környékén. A, szemben a néppárti úti tervvel, akik bolykottálták az egészet, és nem nyújtottak be módosításokat. Mi nem ezt fogjuk tenni, mi be fogjuk nyújtani a módosításunkat, elmondjuk a véleményünket. Hannibal asszony nagyon jól írta le, hogy két, kétféle módon lehet hozzáállni a kérdéshez. Lehet emberi jog, jogsértési szempontból kezelni, ahogy a francia-skandináv koalíció tette, eh, amelyben a nőket egy csoportként eh, kezeli, míg szerintem ez egy korlátozó politik, eh, politikai, sokkal inkább e, egyéni emberi jogi sérelemről van itt szó. Az én anyám nagyon-nagyon keményen harcolt azért, hogy elmondhassa saját döntését. Szerintem ezt a jogot nem szabad elvenni senkitől sem. Lehet, hogy minket nem választanak újra. Minden lehetőséget nyitva szeretnék hagyni. Egyetértünk egymással abban, hogy bármiféle erőszakos prostitúció fel kell számolni, mindenféle az emberkereskedelem bármilyen formáját ugyanígy fel kell számolni. Az erőszakos kényszerített, itt a kulcs szó, és ebben egyetértünk, és sokkal többet is tehetünk ebben a kérdésben, mint a prostitúció ellen úgy általában. Tudnék erről jó hosszan beszélni, de nem teszem meg. Utolsó megjegyzésként csak annyit mondanék, hogy abban is egyetértünk, hogy nagyon sok prostitúcióval foglalkozó nő szívesen választana másik munkát, ha legalább annyit kereshetne vele, mint a prostitúcióval. És szerintem azt kell elérnünk, hogy van más választásuk, hogy ezek a nők választhassanak a nagyobb fokú oktatás, munkalehetőségek és a prostitúcióból kiemelő programok mellett, hogyha azt akarják. Azt írjuk el, hogy nekik több lehetőségük van, ahelyett, hogy ezt lezárjuk számunkra, és megélhetés nélkül hagyjuk őket. Próbáljuk meg eh, így találkozni félúton, és az nagyon-nagyon eh, sokat eh, segíteni, hogy nagyon sok helyre beszúrnák a jelentésben azt a szót, hogy kényszerített. Köszönöm szépen a hozzászólást, most pedig Uvid asszony következik, parancsoljon. Thank you. Köszönöm. Az előadó ö, ö, által felvázolt iránya jelentésben a prostitúcióval kapcsolatban szerintem helyes. Ez ugyanis a nemek között egyenlőség helyreállításának egyik fő akadálya. 95%-a a prostituáltaknak ö, mielőtt kiment az utcára, valamilyen erőszaknak az áldozata volt. Többségük olyan országokból származik, ahol nagyon alacsonyak, az, alacsony az életszínvonal. És a kényszer prostitúció gazdasági kényszerekből, és aztán persze rásegítve egyre elterjedtebb. 90%-a a prostituáltaknak kitart gyártóktól függ, akik saját érdekeikben felhasználják őket. A prostitúció nagy részét azonban szervezett bűnszervezetek tartják a kezükben, akik lelki és fizikai erőszakot is alkalmaznak a kitartottjaikkal szemben. A tagállamokban nagyon különbözőek a szabályozások. Háromféle, három csoportba osztatjuk őket. A kitartásos prostitúció, amelyet legalizálnak. Van, ahol bűncselekménynek tekintik a kitartást. És a harmadik csoport, ahol a prostitúció ugyan nem bűncselekmény, de a hozzá kötöző tevékenységek egy része igen. Az első csoportba tartozó tagállamok ban állítólag felhalmozódott a tapasztalat arra vonatkozólag, hogy miért nem kell kriminalizálni. Eh, ahol a kitartást eh, bűncselekménynek tekintik, ott azonban nem érték el a kellő eredményeket a szabályokkal. Hazámban, Észtországban is ez a helyzet. A, be kell jegyeztetni magukat a prostituáltaknak, ugyanakkor a kitartóknak nem. Azok továbbra is a futtatóknak a háttérből ö, működnek. És így aztán a rendőrség munkája nem lehet hatékony. Hogy ráadásul ö, az egyetlen, szerintünk a a szex vásárlását és a futtatást is bűncselekménynek kellene tekinteni. A piac gazdaságokban, amire nincs igény, a, a, arra nincsen kínálat sem, és tudom, hogy persze realistaként, hogy ilyesmit nehéz átvinni, még az ALDE frakció sem egységes a tekintetben, a többi meg pláne nem. Tehát ezzel együtt azonban be fogjuk nyújtani javaslatainkat e tekintetben. Köszönöm szépen. A szó most Thomson asszony parancsolja. Thank you, uh, Chair. I just want to clarify. Köszönöm szépen, szeretnék néhány dolgot uh, tisztázni Skandináviával uh, kapcsolatban. Dániában nem büntetik a prostitúciót, Dániában a kitartást tiltott, illegális, de maga a prostitúció teljes mértékben legális legálisan lehet bordei házat is működtetni. Az adóhatóságok is szeretnének részesülni ebből a pénzből, tehát maga az ország legnagyobb kitartó, úgymond. Tehát a kormány nem akarja a fogyasztókat kriminalizálni, az ügyfeleket kriminalizálni, a Dán parlament nagy része is ellenzi ezt. De ami érdekes, amikor a legalizációról beszéltünk, akkor a legalizáció mindig attól kell függenie, hogy ezt egy normális munkának tekintjük. Ezt nem lehet normális munkának tekinteni. Nem lehet elmenni egy munka között és azt mondani, hogy küldjenek valakit el egy bordélyházba nem lehet olyan munkahelyeket engedélyezni, ahol az ember veszélyben van. Ez benne van a munkakörülményekről szóló rendeletekben is. A szocialista frakcióbeli kollégák támogatták a legális prostitúciót, és készítettek egy jelentést az erő, a nők szembeni erőszakról. Volt egy dániai dokumentumfilm is. Három prostituált ról. Mind a hárman támogatták a prostitúciót. Az egyik prostituált azt mondta, hogy négy gyerekem van, kell a munka, minden nap meg megerőszakolnak, megpróbálnak megfolytani, és normálisan nem hagynánk jóvá egy ilyen munkát, ilyen körülményeket, tehát maga a jelentés is bemutatta azt, hogy vannak ilyen esetek, tehát nem lehet összehasonlítani a prostitúciót egy normális munkával, a munkaközvetőbe, hogyha valakit elküldenek dolgozni, akkor azok biztonságos munkák. Az emberek nagyon álszentek, kettős a mércéjük, nem szabad, hogy ezt történjen. itt, és amikor a valóságról van szó, akkor ezt nem lehet ugyanolyan munkának tekinteni a prostitúciót, mint bármilyen más munkát. Néhány szót az adatokról. A francia kormány azt mondja, hogy a francia prostituáltak 90%-át emberkereskedelemmel hozzák Franciaországban. A brit rendőrség azt mondja, hogy 80%-át a prostituáltaknak emberkereskedelem által hozták az országba, vagy van kitartójuk. Tehát nagyon Nehéz ez a kérdés. A francia kormány hozott egy szabályt, jogszabályt a nők kereskedelme miatt. Amikor értem Romániában, találkoztam olyanokkal, akik a emberkereskedelem árzdába volt nőkkel foglalkoztak, és ők elmondták, hogy valóban ez óriási probléma hiszen az emberkereskedelem által a nők főként Németországba, illetve Hollandiába kerülnek, hiszen itt legális a prostitúció. Szerintem a lényeg az, hogy ne legyünk álszentek, hogyha valaki szabad prostitúciót szeretne, akkor ugyanúgy kell ezt kezelni, mint az általános munkákat, és akkor lehessen a munka közvetlenül is prostituáltként jelentkezni. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy, hogy a bizottságtól Astrea asszony szeretne hozzászólni? Ha igen, akkor itt az alkalom parancsoljon. Bocsánat, Zuber asszony szeretne még hozzászólni. Brigáda. Um, no. Köszönöm szépen. Nos, a következő a véleményünk. A kitartást kell büntetni, azokat kell büntetni, akik eh, ügyfelei ennek a szolgáltatásnak, magukat a prostituáltakat, legyen azok nők vagy férfiak, áldozatai, áldozatok. A prostitúció ugyanolyan, mint az erőszak. És az erőszak nem lehet önkéntes. Azt, hogy a prostitúciót munkaként kezelik, az azzal függ össze, hogy mi ezt munkának értelmezzük. A munka nem csak arról szól, hogy pénzt keressünk, hanem arról is szól, hogy megvalósítjuk önmagunkat, és megpróbálunk hozzájárulni a társadalomhoz nem úgy tűnik, hogy eh, azok a férfiak, akik eh, szexet eh, vásárolnak, annak tükrében ezt nem lehet munkának tekinteni. Hát egy, egy, egyetértünk abban, hogy nem, nem minden el, ami elhangzott, de általában egyetértünk azzal, amit leírtak. Most nem akarok belemenni a statisztikákba, de néhány gondolat eszembe jutott, ahogy olvastam a jelentést, amelyet majd módosításként benyújtunk. Először is tanulmányoznunk kell az új jelenséget, amely nem régiben adódott a prostitúciót, illetően például a, a, többségtől, a prostituáltak többségétől eltérő szociogazdasági e, és társadalmi profillal eltérő nők e, jelentés, jelentősége. Meg kell néznünk, hogy történt-e itt valami változás. Azt is gondoljuk, hogy tanulmányoznunk kell a szociális integráció kérdését, a megelőzés kérdését és, vala, és a állami tanulmányozás kérdését, amely nem csak azzal foglalkozik, hogy ezeket a nőknek más megélhetési lehetőséget nyújt, hanem másféle utókövetést, utólagos segítséget is. Jó ötletnek tartjuk, hogy a szervezetek, egyesületek, amelyek figyelemmel kísérik a prostituáltakkal foglalkozók, ők több támogatásra szorulnak, és végül a szexuális szolgáltatások reklámozásáról szeretnék hozzászólni. Nagyon gyakran látjuk a, mi, minden ö, hétköznapi újságokban, erről is kéne valami jogszabályt alkotni. Az én országomban, Portugáliában, bármely napi vagy heti labban az egyik oldalon olvashatunk az emberi jogokról, és a második, a következő oldalon pedig nők fotó, fotóit láthatjuk, akik szexuális szolgáltatásokat kínálnak eladásra, és ezt a kérdést is fel kell tenni. Elnök, köszönöm szépen. Most adom meg a szót a bizottság képi, képviselőjének, Fásztri asszonynak parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, hogy megadta. Ez egy nagyon izgalmas vita. Az Eurostat adatai szerint, ezek 2013 áprilisi adatok, a szexuális kizsákmányolás kapcsolódik leginkább össze az embercsempészet, leginkább fiatal nők 96%-ban az áldozatai ennek. Ilyen mértéket ölt tehát az emberkereskedelem Európában. Az Európai Bizottság az emberkereskedelem és a prostitúció közötti szoros összefüggést, tehát látja, de a prostitúcióra vonatkozó politikák a nemzeti, a tagállami hatáskörbe tartoznak, erre nekünk nincsen ráhatásunk. A prostitúcióval kapcsolatos tagállami megközelítések és tagállami jogok, és ezeknek a végrehajtása nagyon sokfélék és sokféle szintűek. A nemzeti saját jog végrehajtása is gyakran csorbát szenved. Ezek a nemzeti megközelítések általában történelmi alapúak, politikai és filozófiai hátterük is van. Az Európai Unió nak azonban világos kompetenciája van az emberkereskedelem területén. Az EU nagyon átfogó jogi és politikai kerettel rendelkezik az emberkereskedelem visszaszorítására. A 2011 per 36-os irányelvről van szó, amely az emberkereskedelemmel szembeni fellépést és annak áldozatainak védelmét irányozza elő. Ez egy emberi jogi alapú és nemi vonatkozású téma, ezért szeretném önöket tájékoztatni, hogy ö, ö, megalapozott ö, ö, véleménnyel támogatva felszólítottuk azokat a tagállamokat, hogy feleljenek meg ezeknek az előírásoknak, amelyek még elmaradnak nyilván a kereskedelemen belül a kínálat oldaláról is fel kell lépni, és a kereslet oldaláról is. Vannak jogi eszközök a kereslet csökkentésére. A bizottság felszólította a tagállamokat, hogy az emberkereskedelem áldozatait, ha az bizonyítható, hogy az illető áldozat, külön figyelemmel kezeljék. Az Európai Bizottság az irányelv mandátumán belül a parlamentnek és a tanácsnak 2016-ban köteles beszámolni a bevezetett intézkedések hatékonyságáról, eredményeiről, és ha szükséges, akkor módosítási javaslatokkal kell élnünk. A szexuális kizsákmányolás esetén mindig van egy felhasználó, egy áldozat és egy közvetítő. Ebben a vitában nagyon kemény és nehéz jogi kérdések merülnek föl, mint például az, hogy mely bűncselekmény kategóriákban van még olyan, hogy akiről tudjuk, hogy részt vesz cinkosként, és mégsem bűnös. Már pedig a mi területünkön ez a helyzet. Tehát az EU stratégiája az, hogy minden a folyamat minden érint tettjére vonatkozzon büntetőjogi szabály. 2012-16 között próbáljuk ezt a stratégiát kibontakoztatni. Négy konkrét fellépés révén az EU ügynökségeken és a tagállamokon keresztül. A stratégiát 2012. októberében a tanács elfogadta. A stratégiában szereplő fellépések közül több csatlakozik a nők szexuális kizsákmányolásához, a megelőzés, a keresletcsökkentés, a nemenkénti kutatás és képzés és tudatformálás területén. A stratégiában szereplő fellépésben konkrét javaslatok fogalmazódnak meg, hogy tagállami szinten mit lehetne tenni a nők emberkereskedelme ellen, sok felmérés vonatkozik már erre a témára, de mi is kiírtunk egyet. Konkrétan az emberkereskedelem és prostitúció kapcsolatáról, ami a külügyi, vagy hát külső vonatkozását illeti a témának. Együtt kívánunk működni nem EU országokkal. Ez vezérlő elvünk. A második végrehajtási jelentést 2010. 2. decemberében fogadtuk el. Ebben prioritásos országok és régiók szerepelnek, hogy melyekkel kell különösen szorosra fonnunk az együttműködést. A bizottság és az IES együttműködnek abban, hogy összeállítsunk, összeállítsuk a lehetséges fellépések eszközök kimerítő listáját, azokat, amelyeket az EU és amelyeket az EU-n kívül a tagállami szint vagy a harmadik országokkal való együttműködés szintje lehet képes végrehajtani. Azt is hozzáfűzném és hangsúlyoznám, hogy az áldozatvédelem kérdését kiemelten kezeljük. A DAFNE programban a bizottság több programot indított a női prostitúció visszaszorítása, és mint az erőszak része ellen, vagy érdekében. Szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy az EU-nak van emberkereskedelem mm, ellen küzdő koordinátora, van tehát egy kiemelt ilyen személy, a 2000 11 per 36-os irányelv jegyében. Ez a személy felelős az Európai Unió szintű együttműködés koordinálni az ügynökségek, tagállamok és egyéb nemzetközi szervezetek között a, az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében, és javaslatokat kell tennie további intézkedésekre. Ő az, aki monitorozza a már meghozott intézkedések és stratégiák végrehajtását, és ő az, egyébként ez egy hölgy, aki a stratégiai orientáció tekintetében a külügyi politikának tanácsot ad szakértelemmel. A, a probléma feltárása révén biztos, hogy többet tudunk majd tenni a jövőben ezen jelenség visszaszorításáért. Köszönöm szépen! So much for that. Én is köszönöm szépen, és most hadd mondjam azt, hogy nagyon értékes tájékoztatást kaptunk öntől. Elmondta nekünk a bizottság álláspontját, és én személyesen érdeklődve hallgattam az ön érveit a keresleti oldalról, amely nagyon fontos része a prostitúció rendszerének és az is, hogy kifele, ön kif, kiemelte az összefüggést a prostitúció és az emberkereskedelem között, amely én az, nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Most újra megadom a szót Hannibal asszonynak, parancsoljon öné az árszó. Um, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nagyon sokat segítettek, és tényleg amit elmondtak, az kontextusba helyezte az egész kérdést. Mert miről is beszélünk itt tulajdonképpen, amellett, hogy mennyire ö, kötődik az esélyegyenlőség a prostitúcióhoz. Azok a számok, amiket említettek, a, az EU-n belül emberkereskedelem áldozatainak 96%-át szexuális kizsákmányolás miatt szállítják, tehát ez a két kérdés tehát egymástól elválaszthatatlan. beszéltek arról is, hogy néha a szexuális szolgáltatásokat az újságban reklámozzák. Ezt én is láttam Londonban is néhány évvel ezelőtt, és a londoni rendőrség meg van arról győződve, hogy egyetemű a kapcsolat, ugyanis ezek a hirdetések olyan nőktől származnak, akik emberkereskedelem útján kerültek Londonba. Tehát az kereskedelem kapcsán is foglalkozni kell a prostitúcióval, hiszen a szexuálisan kizsakmányoltak 96%-át emberkereskedők szállítják, tehát eh, itt egyetemen arról van szó, hogy ezeket a nőket arra kényszerítik, hogy ezeket a szexuális szolgáltatásokat nyújtsák akaratuk ellenére. Nagyon kevés azok aránya, akik önkéntesen teszik ezt. Nagyon fontos a keresleti oldal is, hiszen hogyha a kereslet csökken, akkor csökken az emberkereskedelem is, és számos bizonyíték van arra, hogy a svéd modell csökkentette a keresletet, tehát pontosan ez az az út, amit járnunk kell. Egyértelmű, hogy itt tagállami kompetenciáról van szó, de az is igaz, hogy van EU kompetencia is itt, hiszen az ember kereskedelemnek határokon átnyúló arculata van. Britta Thompson felhívta a figyelmet arra, hogy a prostitúció az nem egy normális munka, nem lehet elmenni a munkaközvetőnek, és azt mondani, hogy prostuálként szeretnénk dolgozni, kérem, adják meg, hogy hol van üresedés. Ez nem egy normális munka, ez egy terméke a társadalomnak, ott, ahol esélyegyenlőtlenség van a nők és férfiak között, és a férfiak úgy érzik, hogy ezt a fajta szolgáltatást megvásárolhatják a nőktől a svéd modell tényleg csökkenti a keresetet, és ami Franciaországban történt, ez azt mutatja, hogy most már Európában máshol is megértik azt, hogy mit is jelent a prostitúció, és fellépnek ez ellen. Köszönöm szépen Hannibal asszonynak. Módosítások benyújtásának határideje december 12 dél. Eh, január 23-án szavazunk róla, és a plenáris elő, elé februárban kerül. Ezzel lezártuk a hetedik napi rendi pontot. A nyolcas következik, melynek címe a kínzás felszámolása a világon. Meg is adom a szót az előadónak. Janak aki az asszonynak parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen szeretném megköszönni mind a három képviselőnek, akik végig itt maradtak, eh, különösen Mélének, akinek el kell érni a vonatot, úgyhogy nagyon sietni fogok. Szerintem már a fűtést is kikapcsolták. Tehát kínzás felszámolása minek is a világon. És ennek eh, nemi perspektívát kell adni, tehát a nőkre fogok koncentrálni hosszú listákat állíthatunk össze erre a, listra, a kínzásra, az a e, erőszakos házadság, a megkövezés, a mm, erőszak, próbálom rövidre fogni, nagyon sokfélét még ide sorolhatnánk, és nagyon sok területet is, amit módosítások során be kéne csatolni. A kínzás sajnos fejlődő jelenség, az EU és az ENSZ definíciói szerint az emberek folyamatosan újabb eszközöket találnak ki. Remélem, hogy elolvasták a, ezt a rövidke kis jelentést, és remélem, hogy mindenki nyújt majd be e, módosítást, úgyhogy várom a kollégák e, megjegyzéseit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. E, Tomzen a asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek ehhez a tervezethez. Szerintem ez erősíti a nők jogait. Az eredeti jelentés főként a fejlődő országok nőire koncentrált, a megkövezése, a szexuális erőszak, a nemi szervek meg csonkítása, a kényszerített házasságok. Ezek kapcsán az, azt javasolták, hogy az Európai Uniónak foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel, a párbeszédek, a segítségnyújtási programok, a kereskedelmi megalapodások kapcsán. Mindenképpen kínzásra tekinthető a női nemes szervek megcsonkítása. Tudjuk, hogy milyen súlyos hatása jár ez a nőkre, és ezért az EU-nak mindenképpen azon kell lennie, hogy megszüntesse a kínzás ezen formáját, mert ez valóban a kínzás egy formája. A családon belüli erőszak széleskörű probléma, sok nő esik áldozatul, családi erőszaknak sokkal több, mint azon nők száma, akik malária vagy közlekedési baleset áldozatai lesznek Végezetül nagyon fontos az LGBT emberek kérdése is, nagyon sérülékeny csoportot jelentenek, és ezért eh, nagyon is koncentrálni kell rájuk. A jelentéskészítőn mindenképpen erősíteni kívánja a nők jogait, és javaslatai megfelelnek a nők jogaival kapcsolatos nemzetközi megalapodásoknak is, tehát mindenképpen támogatjuk ezt. Köszönjük. Megadom önmagamnak a szót, svédül fogok beszélni, annak oda, aki szasszony, kérem, vegye fel a fejhallgatóját. <laughs> Oké. Okay. Tehát köszönöm szépen. Megadom a szót magamnak, hiszen árnyék előadó vagyok. Először is köszönöm Janakudakis asszonynak, hogy nagyon jó véleményt fogalmazott meg belevette a legfontosabb szempontokat, megemlítette az emberi jogokat, azt a, annak a fontosságát, hogy a szexuális erőszak, a nemi szervek csonkításos kényszerházasság ellen felvegyük a haj, harcot, felsoroltam a legérdekesebb um, szempontokat. Be fogok nyújtani néhány módosítást a 18-25-ös és 18-29-es ENSZ eh, határozattal kapcsolatban, mert ezeket meg kell erősíteni, hiszen ezek nagyon fontos része a véleménytervezetnek, és a SEFO és eh, eh, az EIGE is hasonló képzéseket intett. A képviselet is nagyon fontos, az, hogy különféle tekintetben ott legyenek a döntéshozók között is a sokkal jobb nemi képviselet, hogy ne csak férfiak hozzanak döntéseket olyan kérdésekben, amelyek nőket érintenek, hanem hogy a nők képviselői is részt vegyenek ezekben a döntéshozói testületekben, és azt gondolom, hogy fel kéne sorolni, beszélni kéne valamit a szídáról, a Nemzetközi Női Egyezményről, nagyon jó javaslatot kész, készített, be fogok nyújtani azonban néhány módosítást. Most pedig átadom a szót önnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, ennek nem tudok ellenállni. A tolmács azt mondta, hogy nagyszerű, brilliáns, le is írtam, és a nyilatkozatomban fel is használ, használom. Igen, köszönöm szépen, nyújtsanak be módosításokat, nagyon sok mindent hozzá lehet még fűzni Elismerem, hogy az én munkám kicsit korlátozott, én magam is be fogok hozzá módosítókat nyújtani. Köszönöm szépen, elnök! Én majd pedig fel, beszél, előveszem a tolmácsokat. Módosítások benyújtásának határidája december 13-12 óra, a szakbizottság január 22-23-án szavaz róla, az AFET január 10-en, és a plenáris pedig márciusban tűzi napirendre. Ezzel ezt a napi rendet is lezártuk. A 9. napi rendi pont kérde, következik, a, egyéb kérdések nincsenek. Következő ülés időpontja december 16, 3-tól fél hétig itt Brüsszelben. Köszönöm szépen a mai teljesítményüket, és egy órával és 6 perccel korábban befejeztük ezt a mai ülést. Köszönöm. Tack så hemskt mycket till alla eh, tolkar. Köszönjük a tolmácsok munkáját is.